Începem explicațiile la vot și la... Következnek akkor a szavazat magyarázató. Először Lansdorf úr eh, jelentésével kapcsolatosan. Hanan úr Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr. Képzeljük el, hogy Svájc, Helvécia, prosperáló, sikeres ország, ahol erős a demokrácia, az ENSZ szerint a legmagasabb az életszínvonal, és barátiak a kapcsolatai az EU-s szomszédokkal. Svájc partnere és barátja az Európai Uniónak, bilaterális szinten átveszi az EU vállalások egy részét, de fenntartja jogot arra, hogy mit vesz át. Ez egy hasznos modell a világnak ezen a részén, de az EU-n kívül nyilván Nagy-Britannia nem fogja betűről betűre lemásolni azt, amit Svájc tett, például a NATO keretein belül Európát is védi, de úgy gondolom, hogy jó példa Svájc arra, hogy a közös piacon bemaradni, viszont más dolgokból kimaradni. Ez egy hasznos modell, amit nem csak Nagy-Britanniára, hanem más EU országokra is ki lehetne terjeszteni. Sebastia a úr. Köszönöm szépen. Ellene szavaztam a afrikai országok és Európa közötti megállapodásra, ugyanis a citrusfélék esetében dél-francia termelők nagyon kemény versenytársat kapnak így a citrusfélék termelése és behozatala természetesen összefügg az olyan országok, mint Marokkó tisztességtelen exportja miatt a citrus termelők komoly károkat szenvednek, ráadásul a normák sem azonosak az euroszkepticizmus emiatt tovább erősödhet. Nem tudom, hogy ezt hogyan tudom elmagyarázni a választóknak, hogyha az EU nem az EU termelőért dolgozik. Garcia. Köszönöm szépen, Aguilera képviselője szó. Köszönöm szépen. Nemmel szavaztam, nemmel szavaztam, mert az Európai Unió külpolitikája már megint az ellenébe megy a kápnak, ellenébe megy a mi gazdáinknak, ellenébe megy a citrusfélék termelőinek, ellenébe megy azoknak, akik Andalúziában, illetve általánosságban véve Dél-Spanyolországban ebben az ágazatban dolgoznak. Őket ez károsítja, ez a megállapodás, ezt szeretném itt mindannyiuknak elmondani. A citrusfélék ágazata olyan ágazat, amelyet folyamatosan károsítanak, visszaszorítanak a különböző megállapodások megkötésekor, és ez elfogadhatatlan. Ez mindenképpen negatív hatással lesz az Európai Unió mezőgazdaságára, éppen ezért nemmel szavaztam, ami a kápnak ellenébe megy, azt én nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Makovej asszony a következő hozzászóló. Köszönöm a szót. Az elkövetkezendő tíz évben az afrikai országok, a karibi országok és a csendes-óceáni országok liberalizálják majd az Európai Unióval folytatott kereskedelmük 80%-át. Ez egy 2012-es megállapodás miatt válik lehetővé. Az Európai Uniónak ambiciózusnak kell lennie, és folytatni kell az előrelépést a szolgáltatások, a közbeszerzések és a fenntartató fejlődés témakörében is. Ez mindenképpen fontos az AKC országok számára. Annál is fontosabb, mert most a migráns válsággal kell szembenéznünk. Ezeknek az országoknak, hogyha segítséget nyújtunk, a mezőgazdaságuk és a termelésük diversifikálásában, akkor stabilizáljuk ezeket a régiókat. Köszönöm szépen. Szenre Rodriguez képviselő a következő hozzászóló. Elnök úr, én nemmel szavaztam erre a megállapodásra, mert ez alása az Európai Uniós agrár KKV-k sikereit. Ez különösen igaz a déli országokra, tehát nemmel szavaztam azért, mert olyan megállapodással állunk szemben, amely sérti az európaiak érdekeit. Ez lehet, hogy kedvez néhány nagy nyugat-európai cégnek, amelyek importálnak mondjuk olajat Angolából, gyémántot Bocvánából, és különböző fémeket Namíbiából, ez a nagy multinacionális cégeknek kedvez, de a kisembernek, a gazdáknak nem kedvez. 33 milliárd az egész import értéke, és mindezek a pénzek a nagy cégeknél jelennek meg. Köszönöm. Csufride képviselő, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nemmel szavaztam. Nemmel szavaztam, mert ez a megállapodás nem elfogadható. Dél-afrikai és közép-afrikai országokkal ilyen jellegű megállapodást kötni nagyon komoly plusz költségekkel jár majd az Európai Uniós polgárok számára, azon gazdák számára, akik a citrusfélék értékesítéséből, termeléséből élnek. A déli országokban egyszerűen nem tudnak több tisztességtelen versenyt elviselni, a gazdák. Nem lehet őket ilyen helyzetbe hozni, hogy a harmadik országokból érkező egészségügyi vizsgálatokon át nem esett olcsó termékek miatt csődbe menjenek. Ez nem Európai Uniós kereskedelmi politika legalábbis nem megfelelő kereskedelmi politika. A helyi termelők, a kis termelők borzasztóan nehéz helyzetbe kerülnek, nem engedhetjük, hogy a bizottság úgy járjon el, mert hiba nem megvédeni a gazdáinkat. Köszönöm szépen, megint képviselő, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr én magam és kollégáim a Csinkvesztellében közösen mondhatom, hogy úgy gondoljuk, hogy Afrikának segíteni kell. Afrikának valamilyen módon segíteni kell, ez igaz, de jelen esetben kereskedelmi megállapodásról van szó, nem többről. 3,5 milliárd eurós vám kiesésről beszélünk, és nézzük meg, hogy mi lesz ennek a következménye. Ennek az lesz a következménye, hogy elárasztja majd Európát az olcsó és nem feltétlenül jó minőségű afrikai narancs, és a saját narancstermelőink pedig rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. Ez területi dezintegrációhoz vezet, és ahhoz, hogy, re, hogy nagyon sokan elveszítik majd a megélhetésüket. Úgyhogy a parlament gondolja meg, hogy lehet-e ratifikálni egy olyan szöveget, amit nem is volt ideje megfelelően elolvasni, ráadásul olyan szövegről van szó, amely károsítja az európai polgárokat, az európai gazdákat. Köszönöm. ne referim la Köszönöm szépen a bolonyai állásfoglásról fogunk beszélni. Hannan úr már kiment, akkor Jár úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt sokat beszéltünk az Európai Unió munka módszereiről, hatékonyságáról, képességéről. Az Európai Unió versenyképességes talán valamivel most újra jobb, mint volt, de persze a hibákat le kell szögezni, és a szerződéseket pedig be kell tartani és tartatni. Ezzel az állásfoglással is azt követeljük, hogy a meglévő jogszabályokat ültessék át, hajtsák végre, hogy ezzel az Európai Unió versenyképességét, jövőbeli versenyképességét javítsák. Dzsambaszki úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem támogattam az állásfoglalást, mert ez szerintem beleavatkozás egy autonóm állam belügyeibe, Lengyelországéba konkrétan. A lengyeleknek meg akarja mondani, hogy hogyan kormányozzák a saját hazájukat. Nem véletlen, hogy Európa szerte egyre több gyanúval élnek a polgárok, hogy akik az EU-t vezetik, észnél vannak egyáltalán. Reformokra van szükség, de a szuverenitást, a szubszidaritást kell növelni, a tagállamok egyéni lehetőségét és felelősségét, mert egyébként azt fog bekövetkezni, amit a tanács ülésen is megvitattak a tagállamok, leszeretném szögezni, hogy Lengyelország független állam. Korvin Mike úrnak adok szót. Köszönöm. Én a jelenlegi kormányt ugyan nem támogatom, de ezt, ez az állásfoglás segíti a piszt és növeli a népszerűségét, ezért ellene szavaztam. Ha azt mondjuk, hogy a jelenlegi kormány rossz, akkor ö, gondoljunk bele, hogy az előzők mennyire rosszak voltak. Jurek úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a lengyelországi demokrácia helyzetével kíván foglalkozni, és ellenőrizni akarja, hogy hogy működik a demokrácia, de ennek a kontextusa groteszk. Ausztriában ugye négy hónapja nem tudnak választásokat kiírni, az előző eredményét vitatják. És Franciaországban pedig a parlamenti legnagyobb pártnak már nincsen korán sem többségi támogatottsága és akkor nekünk megmondják, hogy mi a demokrácia. Ez túllépés a mandátumon. Köszönöm szépen. Castaldo úr jelentésére térünk rá. Helen úr nincs már itt. Úgyhogy Forenza asszonynak adok szót. commentare le ragioni del eh, mio voto. Igen, eh, szeretném jelezni, hogy miért tartózkodtam ennél a szavazásnál. Nem azért, mert nem értékelem azokat az erőfeszítéseket, amelyek történtek, különösen Castaldo úr erőfeszítéseit, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy irányt kell váltania az EU politikájának a tunéziai nép vonatkozásában. Gyakran a szabad kereskedelmi politikát próbáltuk erőltetni a tunéziai nép támogatása helyett. Ez a multicégeknek, a nagy európai cégeknek kedvez, nem a tunéziaiaknak és a tunéziai kis gazdáknak. Ezért nagyon kritikusan állunk hozzá az olajkvóták emeléséhez és a szabadkereskedelmi megállapodáshoz Tunéziával. Úgy gondolom, hogy a támogatásnak inkább a tunéziai adósságra kellene koncentrálnia. Köszönöm. Köszönöm szépen, Makovály asszony száz évvel az átalakulás után nagyon fontos, ami ma Tunéziában történik közel egy millió líbiai él Tunéziában az arab tavasz óta. Nagyon fontos, hogy a demokrácia megerősödhessen, csak egy stabil, demokratikus ország stabilizálhatja a régióját. A közbeszerzések és a közigazgatás felügyeletére egy intézmény jönne létre, és ezáltal a befektetések is védelmet kapnak, az átláthatóság javul. Az euró on keresztül is szorosabb válnak a kapcsolatok, tehát papíron minden pozitív, reméljük, hogy most a tények is megvalósulnak, majd Maulu úr következik. Itt vagyok, köszönöm, elnök úr. nagyon fontos politikailag és gazdaságilag is ez a megállapodás, ugyanis az egyetlen országról van szó, amely muzulmán és demokratikus, az egyetlen ország, ahol a reformok beindultak, Nyilván módosításokkal, de egész Észak-Afrikában alkalmazni kellene a tunéziai reformokat. A tunéziai fiataloknak reményt kell adni, és biztosítani kell, hogy ne váljon az ország a terrorizmus áldozatává. Mindenek előtt azonban fontos partner Tunézia az EU számára, és figyelemre méltó az a demokratikus folyamat, amit megvalósított Olaszországban. Úgy gondoljuk, hogy példaértékű ennek az országnak a helyzete. Köszönöm, Kyucsuk úr. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! tám, azért támogattam a jelentést, mert nem csak Tunéziában kezdődött az arab tavasz, hanem ez az az ország, amely sikeresen szilárdította meg a jogállamiságot, és szavatolja az állampolgárok alapvető jogait jól fejlett civil társadalom működik, ugyanakkor jelentős kihívásokkal néz szembe ez az ország, a régió nem stabil, a terrorizmus veszélye pedig negatívan befolyásolja az idegenforgalmat. Ezért az Európai Uniónak támogatnia kell Tunéziát a stabilitás, demokrácia, jó kormányzás és gazdasági fejlődés felé vezető úton, de végül is nem utolsó sorban fontos az együttműködés a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez ugyanis kihívás Tunézia és az EU számára egyaránt közös programok, a stratégiát kell kialakítani a deradikalizációra. Ez a legjobb módja a terrorizmus elleni küzdelemnek. Köszönöm. Pospisil úr következik most. Nincs itt, akkor a Balás jelentés következik. Hennen úr lenne a szó, de ő nincs itt. Forenza asszony, tessék. Eh, eh, Köszönöm szépen. Szeretném elmagyarázni, hogy miért szavaztam igennel. Úgy gondolom, hogy eh, ez a szöveg tulajdonképpen egy első és fontos lépés az Európai Unióban a szociális dömping elleni harcban. Tudom, hogy az első lépés, vagy az egyetlen lépés nem elég, és még hosszú út áll előttünk, hogy valóban fel tudjunk lépni a szociális dömping ellen. Azt mindannyian tudjuk, hogy a vad globalizáció eredménye, illetve a tőke semmilyen szabályhoz nem kötött szabad mozgása hozta létre ezt a szociális dömpinget, a szabályok hiánya, a dereguláció maximális megvalósítása és azt is tudjuk, hogy ez a munkaerő a munkavállalók jogainak ellenébe megy. Folyamatos verseny folyik, de sajnos lefelé mutató verseny folyik az Európai Unióban dolgozók jogainak érvényesülésében. A jogok egyre kevésbé érvényesülnek, a munkakörülmények folyamatosan romlanak. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom ezt a szöveget. Köszönöm, López Bermejo asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. A munkakörülmények romlása, a szociális jogok eltűnése nagyon komoly probléma. Ezek most a legnagyobb problémák itt az Európai Unióban. A szociális jogok eróziója egyre nagyobb méreteket ölt, nagyon sokan munkanélküliek azok, akik dolgoznak, sokszor bizonytalan és méltánytalan állásokban dolgoznak. Voltak olyan irányelvek, amelyek elfogadásra kerültek, többek között a közlekedési ágazatban, de ezeket vagy felhigították, vagy kifordították tartalmukból, vagy pedig nem alkalmazzák őket a tagállamok. Nagyon fontos, hogy segítsünk abban, hogy mindazok, akik ugyanott dolgoznak és ugyanúgy dolgoznak, ugyanazokhoz a méltányos munka körülményekhez férhessenek hozzá. Mindent meg kell tennünk a postaláda cégek megállítására és a hamis alvállalkozói láncok felszámolásáért. Az Európai Uniónak közösen fel kell lépnie, különben nem jutunk előre. Köszönöm szépen, Körtön Darling képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az EU jogban nagyon sok hiba van, nagyon sok lyuk van, nagyon sok joghézag van, és a helyi frusztrációk, a xenofóbia és a migránsok ellen fordulás csak tovább rontja a helyzetet, láthatjuk, hogy a brexites szavazáson is mi történt. Az emberek attól tartanak, hogy folyamatosan csökken a fizetésük, hogy romlanak a munkakörülmények, és hogy nem tudnak méltányos módon élni. A kiküldött munkaerő, az ügynökségek által kiközvetített munkaerő helyzetét mindenképpen rendeznünk kell, és el kell érnünk, hogy az Európai Unióban ugyanazért a munkáért, ugyanazt a bért mindenki megkaphassa. Nem is szeretném felvázolni, hogy milyen katasztrofális körülményekkel jár, hogyha nem végezzük el ezt a munkát. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió alapját rengeti ez meg. Köszönöm szépen, Jurek képviselő. Elnézést. Korvi Mike úrnak jár még először a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, nyilván én ezt leszavaztam, mert ez egy új eszközt eh, akar teremteni, semmi nem indokolja, hogy ezt létre kéne hozni a szabad munkavállaló felvétel ellenében hatna, és ha elolvassák a szöveget, pont szociális jogaik károsodnának. Ha valóban komolyan gondoljuk azt, amit a kolléganő mond, hogy a munkavállaló jogokat meg kell őrizni, akkor nem szabad ezt eladni a piacon, ne akarjuk már helyettük megmondani, hogy mi jó nekik. Még Stalin idején is jobban kezelték ezt a kérdést. Most következik, Jurek úr. Köszönöm szépen. Az Európai Unió, amennyiben a tagállamok uniója, akkor nem engedheti meg magának, hogy tönkre tegye magát. Az országok közötti konkurenciát próbáljuk most visszaszorítani. Valaha az oroszok csinálták ezt, így nem fog a munkaerő költsége csökkenni. Mi, amikor beléptünk az Európai Unióba, azt hittük, hogy hozzáférünk a belső piachoz valódi, érdemi módon. Ez nem történt meg. Harkin asszony kapszót. Köszönöm. Örömmel támogattam azt a jelentést a szociális dömpingről. Juncker úr ma egyébként hasonló értelemben nyilatkozott, mint amit ez a szöveg tartalmaz örömmel hallottam a szájából, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell fizetni, mindegy, hogy honnan jön a munkavállaló. Azt hiszem, hogy az európai polgárok számára ez egy nagyon fontos kérdés. Örömmel támogatom azt is, hogy nemzeti szinten vezessenek be minimum bért, bért, Írországban létezik ilyen, és én javasolnám, hogy a nemzeti hagyományaikkal persze összhangban valamennyi tagállam vezessen be minimálbért, hiszen bár ez nyilván tagállami kompetencia marad, a szociális kohéziót csak egymáshoz közelítő bérszinteken lehet ö, csökkenteni, a szociális dömping aláássa az Európai Unió kohézióját. Köszönöm szépen, most elnapolom az ülést, három óráig, akkor folytatjuk. Mindenkinek jó étvágyat!